a mai állásfoglalásokkal kapcsolatban nincs több megjegyzése senkinek, akkor ezt az anyagot továbbítom. Köszönöm azoknak, akik itt kitartottak, talán öten vannak, és a szolgálat